hogy Európa részévé, szerves részévé váljon, így tehát rá kell mutatnunk a választási hiányosságokra. Köszönöm szépen. Szibiec kolléga kap szót másfél percben. Köszönöm.